ez a kár még azért orvosolható. Tehát üdvözlök mindenkit az Alkó Bizottságban, az Alkotmányügyi Bizottságban, amely, ha úgy tetszik, munkánk központi eleme az elmúlt hét évben, mondhatom talán így, az a törekvés volt, hogy új, új Európai Uniós szerződést hozzunk létre. A reform szerződés, ez az asztalon található termék, és természetesen az is érdekel bennünket, hogy a cseh elnökség ezzel a témával hogyan kíván foglalkozni a fejleményekkel a következő hónapokban. Ugye ez váratlan lesznek fejlemények a következő hetekben. Az Európai Tanács decemberben határozatot fogadott el, és ennek értelmében azt várjuk, hogy 2009. október végéig lezárható talán a ratifikációs folyamat. A tanács arról is hozott határozatot, hogy mi lesz az átmeneti időben, tehát hogy hogyan lehet az intézményeket felállítani, illetve átalakítani. A csúcs találkozón elhangzott az európai parlamenti képviselők létszáma is az új menetrend értelmében. A tanács szólt arról is, hogy a bizottság elnökét hogyan nevezik ki és választják meg, Természetesen azon is el kell gondolkozunk, hogy a Európai Bizottság összetétele hogyan alakul majd. Aztán, ami az tanács elnökségét, az Európai Unió tanácsát és az Európai Tanácsot illeti erről is történtek döntések. Nagyon sok jogi kérdés merül fel, politikai kérdés is, az, hogy hogyan lehet ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és azt nagy érdeklődéssel hallgatnánk meg, hogy önnek mi ez a véleménye. Tíz éve vagyok ennek a parlamentnek a képviselője, és nem nagyon láttam olyan elnökséget, amely iránt ekkora érdeklődést mutattak volna, mint a cseh elnökség iránt. A plenáris ülésen azt mondtuk, hogy az önök ország az első volt valsói szerződésbeli tag. Ez egy csodálatos dolog, hogy most önök vezetik ebben a fél évben az Európai Uniót. Tehát éppen ezért fontos az, hogy az önök soros elnöksége sikeres legyen, mert hogy ennyire különleges az önök helyzete. Azonban el kell mondjam azt is, hogy szkeptikus hangot is ütöttek néhányan Prágából, diplomatikusan és óvatosan fogalmaznék. Nagy meglepetéssel olvasok arról, hogy az hangzik el a cseh szenátusban. Tudom, hogy ön nem felelős ezért, uram, de arról lehet hallani, hogy mi azt szeretnénk volna, szeretnénk volna, hogy az önök országában a szerződés ratifikációját az elnökség előtt zárták volna le. Hogy felszabadultak volna, hogy más problémákkal tudtak volna foglalkozni, nem ezzel. Most az önök országának is meg kell birkóznia a ratifikációval, illetve végre kell hajtania. Tegnap is olvastam az egyik újságban, hogy mi minden hangzik el ezzel kapcsolatban. Egy kicsit meglep azért, amit olvasok és hallok. Nem gondolom azt, hogy nulláról kellene kezdeni, kezdenünk. Nem hiszem, hogy a ratifikációs feltételekben kellene még megállapodásokat találni. Ha egy szerződést egy tagállam aláír, ez azt jelenti, hogy hát van egyfajta lojalitási kötelesség arra vonatkozóan, hogy a ratifikációt le kell zárni, sikerre kell vinni. Hallottunk arról is, Valsóból, hogy ott az aláírás akkor következik be, hogyha egy másik ország már ratifikált. A 27 tagállamnál elkezdünk egy ilyen játékot, hogy mindenki kivárja, amíg a másik ratifikál, hát akkor ne is kezdjük el. Tehát ilyen játszmát, ha játszunk, kialakult egy olyan mentalitás, ami kicsit meglep, és tehát az, hogy valaki nem tartja be a kötelességét, hanem azt nézi, hogy a másik mit csinál, ratifikál-e vagy nem. Szerintem ez egy elfogadhatatlan és nem jó játék, ha úgy tetszik. Ebben a bizottságban természetesen vannak kevésbé fontos, de nagyon érdekes kérdések, amikkel foglalkozunk. A lobbyizmus például az európai intézményeknél, ez egy állandó témánk, a tanácsot meghívjuk arra, hogy velünk együtt foglalkozom ezzel a kérdéssel. Ugye szeretnék egy egységes eljárás kidolgozni a lobby tevékenységet illetően. Aztán vannak az EU ügynökségek, amelyek hogy egy kicsit kaotikus állapotban vannak, mármint abban a tekintetben, hogy hogyan hozzák létre őket, hogyan ellenőrizik. A parlament évek óta szeretné kicsit rendet tenni az ügynökségek házatáján. Aztán Mm, aláírtuk a Kommunikáció Partnerségben című nyilatkozatot, ugye most lesznek az európai parlamenti választások is. Jó lenne tudnunk, hogy mit tesznek a, a kormányok, mit tesznek a kormányok azért, hogy tájékoztassanak bennünket, az állampolgárokat, és hogyan vezetik be a polgárokat az EU politikába. Hiszen Soros elnök úr, sok kérdésünk van, és szívesen várjuk az ön előadását. Yeah, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elnök úrnak. Mindenkinek jó reggelt kívánok, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Néhány képviselőt már ismerek személyesen, és az elmúlt hónapokban ugyanis intenzív kapcsolatokat ápoltunk. Az elnökséget ugyanis nagyon felelős módon próbáltuk felkészíteni, felkészülni erre a feladatra. Igaza van az elnök úrnak, ez bizony tűzkerestség számunkra, hiszen először vállaljuk ezt a feladatot a történelem során. Nagyon nehéz körülmények között, nagyon érzékeny időszakban került sor erre az elnökségre részünkről. Ezen a héten a Cseh EU elnökség programját bemutatjuk az Európai Parlamenti Szakbizottságokban. Korábban abban a kabinet tagjai ugye megjelentek itt, és bemutatták az elnökség programját. Brüsszelbe jöttek tehát, és az egyes szakbizottságokban bemutatták a programjukat. Úgyhogy az elnökség második, harmadik hetében kezdték csak meg a munkát. Nem ö, igaz ez ránk, ugyanis január 1-én reggel korán kezdtük a munkát. Nem igazán ö, tudtam a szilveszteri ünnepségen részt venni, hiszen január 1-én azonnal válság robbant ki. Az egyik válság ö, ugye a gázai övezetben ö, robbant ki, aztán a december, ugye ott december végén került sor a, először a légitámadásokra, aztán a szárazföldi konfliktusra, és aztán a másik nagy válság a gázválság volt. Mind a két oldalal intenzív tárgyalásokat indítottunk. A korai figyelmeztető rendszer működésbe lépett, az orosz-ukrán válságban. Ez működött, ugyanis kaptunk egy levelet a Gazprom felügyeleti bizottságának elnökétől, illetve az orosz kormánytól is. Figyelmeztetek bennünket, hogy hát gondokkal nézhetünk majd szembe, de hát nem gondoltuk, hogy ilyen dimenziójú problémákkal kell majd szembenézni. Azt gondoltuk, hogy néhány nap alatt meg lehet ezt oldani, mint korábban. De ne, senki nem várta szerintem azt, hogy teljes mértékben megáll a gázszállítás, és Európa fele, felének lakossága tényleg komoly gondokkal kell, hogy szembenézzen. El kell mondjam, hogy éppen a programunkat készítettük el, gazdaság, energia, fontos pontjai a programunknak, és ezen a területen az energia tekintetében nagyon pontosan is jól előre láttuk azt, hogy az energiabiztonság az egyik legfontosabb prioritás a napi rendünkön és a márciusi Európai Tanácsi Csúcs találkozón. Úgyhogy ami az energiabiztonságot illeti, valódi nagy próbára, próbára tettek bennünket. A szolidaritás tesztje volt ez az Európai Unióban. Ezek szép szavak, de hogyha a valósággal nézünk szembe, és azzal a helyzettel, hogy vannak olyan országok, mint például Szlovákia, Bulgária, bizonyos mértékig Magyarország is, amelyek különösen függenek az orosz gáztól, akkor a gáz probléma első számú problémává lépik, lép elő. A többi tagállamban, Brüsszelben Berlinben nem elsődleges prioritás volt ez a e, kérdés, hogy az Európai Unió egységes maradjon és hatékony maradjon, és hogy olyan módon tudjuk vezetni az Európai Uniót, hogy elébe menjünk a többi problémának, ez e, egy e, kicsit olyan volt, mint a Svájcer Péter kártyajáték, Fekete Péter kártyajáték. Mind a két oldal közvetítőként számított ránk. Hát eléggé rázós kezdet volt ez, de végül is sikerült eredményre jutni. Először mind az ukránokat, mind az oroszokat arra késztettük, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz, hiszen nem voltak hajlandóak tárgyalni. tárgyalni. A megfigyelési e, egyezmény, a monitoring egyezmény segítségével sikerült rávenni őket arra, hogy tárgyaljanak és találjanak megoldást. És aztán el kellett kerülnünk azt is, hogy, e, hogy Európát megosszuk, Szombaton volt egy csúcs találkozó, az energiával kapcsolatos csúcs találkozó, amelyre Moszkva meg akarta hívni azokat az országokat, amelyek különösen függnek az orosz gáztól, és nekünk meg kellett győznünk a pozsonyi, budapesti, szofiai és egyéb politikusokat, hogy, hogy ne arra koncentráljanak, vagy ne arra orientálódjanak az orosz félfele, hanem az Európai Unióra számítsanak abban, hogy megoldja ezt a problémát. Tehát gyakorlatilag ugye sokat beszélünk a szolidaritásról, ezeket valódi intézkedésekké kellett alakítani, rövid, közép és hosszú távú intézkedésekké, hogy valóban reagálni tudjunk, és a tagáll- olyan esetekben, amikor egyes tagállamok alap érdekeit fenyegeti veszély. Arra kértek engem, hogy egy 5-10 percet beszéljek általánosságban a programunkról, de szerintem fontosabb az, hogy arról beszéljünk, hogy mi mindent tettünk az elmúlt három hétben, tehát az elnökségünk első három hetében, holott ez közvetlenül nem kapcsolódik ugye az alkotmányos kérdésekhez. Ami az itteni vitát illeti, Ugye főleg az intézményi kérdések vannak napirenden ebben a szakbizottságban. Ha megnézem az elkövetkezendő hat hónap programját, akkor két részre osztanám ezt. Ennek az elnökségnek az első fele elsődlegesen gazdasági kérdésekkel és energiával foglalkozik, illetve külügyi kérdésekkel. Ennek az eredménye majd a márciusi Európai Uniós csúcs találkozón csapódik le. Az év második negyedévében, elnökségünk második felében már főleg az intézményes kérdések állnak érdeklődésünk homlokterében, hiszen elő kell készíteni az európai parlamenti választásokat, illetve a júniusi európai tanácsot, amelynek döntéseket kell hoznia. Például elsődlegesen az európai parlamenti választások eredményeit ismerve követ, kötelezettségünk az, és ez, ezt megemlítették a decemberi csúcs találkozó vég következtetéseiben, hogy ki kell neveznünk az Európai Bizottság következő elnökét, illetve a Lisszaboni szerződés jövőjéről is döntés kell, hogy szülessen. Ez is a decemberi csúcs találkozó végkövetkeztetéseiben szerepel. Az elnökségünk üdvözli a decemberi Európai Tanácsi eredményt, amely következő lépéseket határozott meg a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Hálásak vagyunk a francia elnökségnek, konstruktív és pozitív szerepet játszott, illetve az ír kormányra is igaz ez a decemberi ülésen. Írország kérésére a tagállamok megegyeztek abban, hogy jogi garanciákat adnak bizonyos kérdésekben, amelyek aggodalmat mm, okoztak, illetve az írországi referendum negatív eredményéhez vezettek. Ezzel egy időben ezen kérdésekkel kapcsolatban utánkövetési munkánk lesz, és végre kell hajtani ezeket a lépéseket. Az ír kormány megígérte, hogy a jelenlegi bizottsági mandátum végéig referendumot tart. A decemberi Európai Tanács számos kérdésben döntést hozott annak érdekében, hogy a ratifikációs késlekedéssel problémáival szembenézze, szembenézzem. Bizonyos átmeneti megoldások merülnek itt fel, például az elnökségek munkájának megszervezése, amely a Lisszaboni szerződés életbelépésével kezdődik, illetve az Európai Parlament képviselőinek száma a 2009 és a 2013-as törvényhozási ciklusban. A decemberi Európai Tanács eredménye a folyamatnak csak a kezdete, ezt tudjuk. További munkára van szükség a következő jogi, a jövőbeli jogi garanciákkal kapcsolatban és decemberben megegyeztünk, hogy 2009 közepére elvégezzük ezt a munkát, tehát a júniusi európai eh, csúcs találkozóra. Ezért mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk ezt a határidőt. Lezárva ezt a témát, hadd mondjam el, hogy melyek azok a témák, amelyek különösen fontosak a cseh elnökség számára a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Először is az Európai Parlament megerősített szerepe, és a nemzeti parlamentek megerősített szerepe az Európai Unió életében, e, nyilván ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy az Európai Unió demokratikusabb és elszámoltathatóbb legyen. Én személy szerint azt gondolom, hogy a szubszidiaritásra kell helyezni a hangsúlyt, illetve a demokratikus ellenőrzés erősítésére, és ettől az Európai Unió, vagy ezzel az Európai Unió közelebb kerülhet a e, polgárokhoz. Különösen fontos ez az európai parlamenti választások előkészítő kampányában. Az AFKO szakbizottság álláspontját ezzel kapcsolatban követjük Jó Leinen és Elmar Brock jelentéseit, Jean-Luc Dehánt is említeném, és más képviselők munkáját. Ön feltett egy kérdést a saját országommal kapcsolatban hadd mondjak néhány szót. A ratifikációs folyamat folytatódik a cseh parlamentben, tegnap a külügyi bizottságban átfogó vita volt erről. Még egy ülésre kerül sor február elején néhány fontos szakbizottsággal, hiszen itt van egy konkrét probléma a plenáris szavazással kapcsolatban két kérdésben. Az egyik a Lisszaboni szerződésről szavazunk, a másik pedig a kötelező érvényű mandátum a szerződés módosításának egyszerűsített eljárására vonatkozóan. Egyes tagállamok, az Egyesült Királyság, Németország, Hollandia ezt Finnország eh, eh, ezt az utat járják, ez ami példa előttünk. Úgyhogy májusra lezárjuk ezt a folyamatot. A kormány elkötelezett eh, ezen téma mellett. A döntéshozás minősége fontosabb, mint a sebesség, hiszen hogyha valaki gyorsan hoz döntést, akkor ebbe több hiba csúszhat. Ezt pedig nem szeretnénk. Most hadd mondjak néhány szót egy másik kérdésről, amely szintén nagyon fontos önök számára. A LIBE szakbizottságban is szerepeltem két napja eh, itt Brüsszelben. A transzparenciáról szeretnék beszélni. Néhány fontos eh, tanulságra szeretném felhívni a figyelmüket, amelyeket a tanács eh, vont le a 1049 2001-es jogszabály végrehajtásával kapcsolatban, illetve ezen fontos jogi eszköz felülvizsgálatával kapcsolatban van még néhány pont, amit szeretnék említeni. A, biz, a tanács tudatában van annak, hogy a 1049 per 2001-es jogszabályt felül kell vizsgálni, továbbra is meggyőződik, meggyőződött arról, hogy ez a jogszabály, ez a rendelet kiegyensúlyozott, és nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nem születtek nagy nehézségek a tanácsban ennek a 2001. decemberi életbelépése óta a dokumentumok, a tanácsi anyagok, dokumentumok egységes központi nyilvántartásának létrehozása, amely a 1049-2001-es rendelettel jött létre, ez ugye életbe lépett, és ez ebben nagy szerepet játszik. A tanácsi dokumentumok nyilvános nyilvántartása, ez már több millió dokumentumra vonatkozik, amelyek 99 óta jöttek létre, amelyeket 99 óta hoztak, és ez egy elektronikus archiváló rendszer, a workflow archiváló rendszer része. Nem szeretnék nagyon további részletekbe menni, hiszen nyilván szeretnének inkább vitát folytatni. Azt hiszem, hogy elmondhatom összességében, hogy várjuk az együttműködést önökkel. Nem igazán jött még el az ideje, hogy konkrét javaslatok, illetve felvetéseket kommentáljon, amelyeket a szakbizottságok vetettek fel. Ehhez még túl korai az idő. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy az Európai Bizottság, Tanács és a Parlament együttélés, együttműködésében nagyon fontos a hozzáférés széles körű értelmezése, és az intézmények feladata az is, hogy a közvélemény által kért esetekben konkrétan is megvizsgáljon, felülvizsgáljon bizonyos dokumentumokat. Hát bizonyos köz- és magán eh, érdekek eh, előrelépésében eh, ez fontos szerepet játszik. Az Európa partnerség, Európa partnerségben témában elmondhatom, hogy Európával kapcsolatban a kommunikáció továbbra is nagy kihívás a tanács és a tagállamok előtt. Nyilván önök is emlékeznek rá, hogy október végén tavaly az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nagy előrelépést tett ebben, és egy politikai nyilatkozatot fogadott el, melynek címe, címe Európa kommunikációja partnerségben. Ezen politikai nyilatkozat összefüggésében, összefüggésében a három intézmény felismerte, hogy mennyire fontos az Európai Uniós kérdésekkel kapcsolatban a tájékoztatás megvalósítása partnerségben, a tagállamok és az EU intézmények közötti partnerségben, hogy biztosítsuk a, leg, a leginkább objektív tájékoztatást Nyilván tudják, hogy 2009-re az, in, az intézmény közi kommunikációs prioritások egyértelműen az európai választások, a klímaváltozás, hiszen ez különösen nagy kihívást jelent a számunkra, az USA adminisztrációval való együttműködésben is, és aztán a demokratikus átalakulás 20. évfordulója és a vasfüggöny leomlása Közép- és Kelet-Európában. Ez különösen fontos egész Európa szempontjából, hiszen enélkül nem ülnénk most itt együtt. Ami még fontos, az Európai Unió válasza a pénzügyi válságra és a gazdasági lelassulásra egyes európai országokban. Ami a 2009-es választásokat illeti, az európai parlamenti közvetlen választások jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy erősítsük a kommunikációt az európai polgárokkal, és tájékoztassuk őket, valamint bátorítsuk őket arra, hogy vegyenek részt a politikai vitában. Ebben az összefüggésben a cseh elnökség eh, együtt kíván működni a parlamenttel és a bizottsággal és az Európai Parlament kommunikációs stratégiájának eh, sikerre vitelében is érdekelt. Emellett szeretnék emlékeztetni arra, hogy a cseh kormány a demokratikus átalakulás 20. évfordulójának megünneplésében nagy szerepet játszik, és ezt a 2009-es közös prioritások egyikévé tette. Ennek a lépésnek két, kettős célja volt. Egyrészt emlékezzünk meg ezen fontos történelmi mérföldkörről, és hogy az emberi jogokat, a szabadságokat, a jogállamiságot és elébb, egyéb értékeket közvetítsünk és támogassunk. Nagyon fontos lesz ez, főleg azok számára, akik nem élték át ezt az időszakot, akiknek nincsen tapasztalatuk ezzel kapcsolatban, Fontos, hogy lássák, hogy számos érték, amelyet ma élvezünk, amely ma életünk része, nem magától értetődő. Az elnökség emellett szinergiában szeretne együttműködni más intézményekkel is, a másik két fontos témában megvalósuló tájékoztatási kampányban az energia és a klímaváltozás, illetve a pénzügyi válság, ez a két másik téma. Végül a szabályozó ügynökségekkel kapcsolatban. A releváns tanácsi munkacsoport nyilván tudják, hogy lezárta az Európai Bizottsági közlemény megvizsgálását, amelynek címe Európai Ügynökségek a jövőbe vezető út. Az Európai Bizottság ebben azt javasolja, hogy intézményközi párbeszédet kellene indítani a szabályozó ügynökségekkel kapcsolatos közös megközelítésről. A tanács november 13-án pozitív választ adott a 2008. május 7-i meghívásra az Európai Bizottság elnöke részéről, hogy vegyen részt egy intézményközi munkacsoportban, amelynek a célja az volt, hogy a szabályozó ügynökségekkel kapcsolatos megközelítést megtárgyalják. Ennek a levélnek a másolatát az Európai Parlament elnöke Pöttering úr is megkapta. A levélben szerepel, hogy a tanács aláhúzza a szabályozó ügynökségek fontos szerepét, és az, e- az Európai Uniós politikák végrehajtásában, és ezeket hatékonyabbá kívánja tenni. Ezért az Európai Parlamenttel együtt és a bizottsággal együtt szeretnénk végig gondolni azokat a kérdéseket, amelyek a szabályozó ügynökségek működésére és alapítására vonatkoznak. Várjuk tehát az első intézményközi egy, munkacsoporti ülést, amely valamikor februárban lesz. Kedves kollégák, kedves elnök úr, kedves képviselők! Én most itt befejezném. Tudom, hogy nem tértem ki minden releváns témára, legyen szó a komitológiáról, vagy az Európai Parlament szerepéről, felelősségéről, a nemzeti parlamentek szerepéről az új szerződés szerint. Azt hiszem, hogy elég időnk lesz ezeket a témákat még részleteiben megvitatni. Van még kb. 45 percünk erre a vitára. Köszönöm. So, Alexander Vondra, thank you very much for... Nagyon szépen köszönöm, Vondra úr, hogy néhány fontos pontot elmondott. Mint említette, az új esztendő első napján bekövetkezett két válság, a gáz és gáza, amely nyilván hatott az ön életére és a munkájára. És hát azt kell mondjam, hogy eh, mindkét téma szorosan kapcsolódik az alkotmányügyekhez és az új szerződéshez. Hiszen, ha úgy tetszik, ez eh, a reformszerződés közepébe vágó téma, hiszen tudja a szolidaritás az egy elv, amely szerepel az új szerződésben, az energiapolitika először. Ha megnézzük Gázát, amikor láttam, hogy milyen európai melange utazott Schwarzenberg, Kushner, Solana, Sárközi, Steinmeier, hát ezek az európai politikusok utaztak Gázába, de az a baj, hogy ők nem egy hangon szólnak, tehát a külpolitikai főképviselő, akinek központi szerepe lenne az új szetődés értelmében, és a tanács elnöke, ők ketten lennének az új szerződés értelmében Európa hangjai. Tehát ez a két válság, úgy tetszik, a közepébe vág annak, amit javítani szeretnénk. Jó. Beszélt ön, ugye, a garanciákról, amelyet a partnerek Írországnak kívánnak nyújtani, Természetesen meg kell néznünk, hogy mit jelent a garancia. Én azt gondoltam, hogy néhány dolog magától értetődő. Az adópolitika, ugye, egyhangúságot élvez. Milyen garanciát lehetne még adni? Nem tudom, hogy milyen minőségű garanciát kell adni. Nem hiszem, hogy a politikában örökké való garanciákat lehet adni a jövőben semmi sem fog változni. Nem lehet garantálni. Örökké valóságra. Tegnap olvastam a Szivcik úrnak egy írását az EU Observerben, aki a kozagülésen fogadott bennünket, a szenátus kiemelt tagja, Sivcsik úr, ő azon gondolkozott el, hogy az Írországnak nyújtandó garancia minden más országra alkalmazható-e, például a cseh köztársaságra. Nem tudom, hogy ez egy egyéni elképzelés volt, vagy pedig ez összhangban van-e a cseh szenátus gondolataival, és hogy mit jelentene, azt szeretnénk tudni, hogy nem tudom, hogy van-e valami relevanciája ennek a kérdésnek. Nagyon szép lista alakult ki, a felszólalók lista. És Dehán úr az első, aki hozzászól, hiszen ő készíti az intézményi egyensúlyról szóló jelentés, Jean-Luc, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Elismerésem a cseh elnökségnek, azért, mert alkalmat adott számunkra, ahhoz, hogy tisztázzuk a dolgokat. Nos, én az átmeneti időszakra összpontosítok, ezt ön megérti, és mindezt a decemberi európai csúcs konklúziói szerint teszem. Két pontra szeretnék összpontosítani. Egyrészt, ami az Európai Parlamentet illeti. hangsúlyoztuk, hogy akkor, amikor a Lisszaboni szerződést elfogadják, akkor néhány számú képviselő, mert többen leszünk, ahogy ezt a Lisszaboni szerződés rögzíti. De a kérdés az, hogy hogyan fogják ezeket a parlamenti képviselőket megválasztani. Ezt eh, a tagáramokra hagyjuk majd. És mi történik majd a köztes időszakban, ami ezeket a tagokat illeti. Vagyis addig, amíg nem lesz eh, jegyzőkönyv, protokoll arra vonatkozóan, hogy garantálják ezen képviselők mandátumát. A kérdés az, hogy hogy fogják őket megválasztani, másrészt pedig itt vannak bizonytalanságok is. Egyrészt előbb el kell, hogy fogadják a Lisszaboni szerződést, másrészt pedig, ha ezt elfogadják, amíg nem lesz protokoll jegyzőkönyv, addig csak virtuálisan lesznek megválasztva, és csak akkor tudnak részt venni a munkában, amikor egy kiegészítő protokollt csatolnak a csatlakozási szerződéshez, a csatlakozó országok szerződéséhez. Szeretném tudni, hogy jól értelmezem-e a dolgokat, vagyis azok a nemzetállamok, amelyeknek meg kell vizsgálniuk, hogy ezek a plusz parlamenti képviselők hogyan lesznek megválasztva, ezt majd egy átmeneti időszak követi, mindaddig, amíg a Lisszaboni szerződést nem fogadják el, majd ha elfogadják, akkor ezek a személyek csak virtuális képviselők lesznek, akkor lesznek effektív képviselők, amikor megszületik a protokoll. Én a decemberi konklúziókat így értelmeztem, és szeretném tudni, hogy ez helyén való-e, helyese. A második megjegyzésem. A tanács, a csúcs egy másik fontos következtetése az volt, hogy az európai választásokat követően azonnal megkezdődik az új Európai Bizottság kinevezési eljárása. És az Európai Tanács fogja kinevezni az Európai Bizottság elnökét. Ezzel kapcsolatosan is van még néhány kérdésem. Ha az Európai Tanács elindítja ezt a folyamatot, mégpedig azonnal, az európai választásokat követően, akkor ezt a nicai szerződés fogja szabályozni. De azért vannak különbségek Nizza és Lisszabon között, ami a bizottság elnökének kinevezését illeti. A nizai szerződés keretében az elnököt az Európai Tanács nevezi ki, és ezt el kell fogadnia a parlamentnek. A Lisszaboni szerződés szerint viszont a, viszont a parlamentnek kell őt kinevezni. Ez azt jelenti, hogy itt egyeztetni kell a parlamenttel, mielőtt a tanács javaslatot tesz. A, kérdezőm, a, a kérdésem a következő. A cseh elnökség hogyan kívánja kezelni ezt a kérdést? Úgy gondolom, hogy ami a parlamentet illeti, és ez az én javaslatom, én úgy gondolom, hogy a parlamentnek ki kell mondania, hogyha Lisszabon még nem is alkalmazandó, a konzultációs eljárás értelmében ezt a az eljárást kell alkalmazni a Lisszaboni szerződésnek megfelelően. De a, az európai csúcs június 16-án lesz, és a június 7-i választások és a június 16-ai európai csúcs között nem lesz lehetséges a választások eredménye szerint összehívni a konzultációt a parlamenttel, hiszen ez az idő nagyon rövid. A kérdésem az, hogy az elnökség kívánja-e kezelni ezt a problémát? Van még egy kiegészítő kérdésem. Várják-e azt a parlamenttől, hogy megválassza az elnököt, még azelőtt, mielőtt Lisszabon biztossá válik, vagy pedig inkább azt várják, hogy mi várakozunk. Mindenképpen, hogyha úgy látjuk, hogy Lisszabont ratifikálják, elfogadják, akkor nem nagyon van értelme annak, hogy a bizottságot felállítsák, mindaddig, amíg nem biztos eh, Lisszabon ügye, mert a bizottság összeállítása és eh, a főképviselő jelenléte lenőként, eh, ez Lisszabon összefüggésében történik. Éppen ezért a parlamentnek erősködnie kellene azon, hogy előfogadják el a Lisszaboni szerződést, még mielőtt kinevezik az Európai Bizottság tagjait. Szeretném kérdezni, hogy a cseh elnökség osztja az én értelmezésemet. Utolsó megjegyzésem, elnök úr, szerintem bölcs dolog lenne, ezt a kérdést a cseh elnökséghez intézem, Bölcs dolog lenne, hogyha ez az elnökség konzultálna az Európai Parlamenttel, még azt megelőzően, hogy az feloszlatnák, annak érdekében, hogy megfelelő lépéseket megtegyék a választásokat, kinevezéseket illetően. Úgy gondolom, hogy a cseh elnökség és ez a parlament, és nevezetesen a mi bizottságunk, az Alkotmányos Ügyek Bizottsága gyorsan fontos szerepet kell, hogy majd játszon, és pontosítani kell a megállapodást az Európai Tanács és az Európai Parlament között azért, hogy az új parlament tudja, hogyan fog megvalósulni ez az eljárás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsalüten, ezek fontos kérdések. Le kell zárnom a hozzászólók, és hát annyian szerepelnek rajta, hogy nem lesz elég időnk mindenkire. Richard Corbett, egy kicsit rövidebben, ugye azt mondtam, hogy volt miniszterelnökök és jelentéstevők, hosszabban szólhatnak, de kicsit rövidebbre fogta lehet. Be short. It's a simple question. Rövid leszek, egyszerű a kérdésem. Az én országomban politikai eseményekre lehet fogadni, például arra vonatkozóan, hogy a következő általános választásoknak mi lesz a dátuma, vagy a munkáspárti kormány többsége a választás után mennyi lesz. Egy sor dologra lehet fogadni. A kérdésem az, hogyha nekem fogadnom kellene arra dátumra, amikor a cseh köztársaság majd a ratifikációs eljárást lezárja a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan, akkor ön szerint milyen dátumra kellene fogadnom? Simple and short question, okay. Egyszerű, rövid kérdés. Enrique van Graspori a szó. Köszönöm, elnök úr. van úr kérdéseit folytatnám, ami az Európai Parlament közülésének összetételét illeti. Ez olyan kérdés, amelyet a csodács elnöke is említett, amikor a demokratikus kontrollról beszélt, és ezt hangsúlyozta. Szeretném elmondani, hogy most a 12 tagállamból 18 olyan képviselő van, aki azt várja, hogy Lisszabon életbe lépjen. És én itt most a mi közülésünk összetételéről beszélek, a demokráciáról, és a jogalkotási kompetencia fele most fel lett függesztve. Tehát ez olyan kérdés, ami mindannyiunkat érint. Néhány képviselő egy sor módosító indítványt terjesztett elő Korbető úr javaslatát illetően mégpedig azt javasoltuk, hogy figyelembe véve a német egyesítést úgy gondoljuk, hogy azok a képviselők, akik a listán szerepelnek az összes országban, ők megfigyelő státusz kapjanak Lisszabon életbe lépéseig. De ez egy megoldás, sok közül is olyan megoldás, ami végül is a működést teszi lehetővé a demokrácia jegyében és lehetővé teszi ezen képviselők bekapcsolódását. Egy kérdésem van. Az információim szerint, ha jól tudom, ismét elhalasztották a cseh parlamentben a ratifikáció dátumát, ami a Lisszaboni szerződést illeti. Kérdezem, hogy a cseh kormány továbbra is azt mondja, hogy a Lisszaboni szerződés ratifikációját alá kell rendelni a rakéta elleni pajzsal kapcsolatos megállapodás elfogadásának. Ez nem csak kizárólag cseh téma cseh kérdés, hanem az összes eh, NATO tagot, az összes EU tagot eh, ez érinti, és szeretném tudni, hogy mi itt a cseh elnökség eh, véleménye erről. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy itt üdvözöletem a cseh elnökséget. És kiváltképpen örülök, mert azt gondolom, hogy őszóta a bizottságunk szakértőjévé vált a cseh belpolitikai és alkotmányügyi kérdéseknek, problémáknak. És nem fogok más mondani erről. a e két dologtól. Először is rengeteg mindent lehet elmondani a megkoronázott államfőkről, királyokról, királynőkről, akiknek végre kell hajtaniuk a parlamentjeik akaratát hűségesen, lojálisan. A második dolog. Én igazán sajnálom azt a nyilatkozatot, amelyet Topolának miniszterelnök úr tett Strasbourgban. Azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy a Lisszaboni, csak a Nizzai szerződés jobb, mint a reformszerződés. Azt hiszem, hogy ezt nem hiszem, hogy az a vágy inspirálta, hogy segítse az írek vélemény megváltoztató erőfeszítéseit. Én bízom abban, hogy a cseh elnökség nagyon sikeres lesz abban, hogy politikai játékot egy olyan formával alakítsa át, amely eh, szükséges jogi garanciává alakítja át. És eh, én mit szeretnék ehhez tanácsként elmondani? Nos, hát eh, az egész ügyet a jogászok karmaiból ki kellene venni, és az illetékes politikusok kezébe átadni. De van egy kérdésem. Sárközi elnök úr feltételezését illetően, az a kapcsolatban, hogy az a csomag, amelyet arra terveztek, hogy kielégítse az ér probléma. Kérdezve, azt nem hiszem, hogy ezt nem lehet a horvát csatlakozási szerződéshez kötni. Én úgy értelmezem ezt a problémát, hogy nem lehet a horvát csatlakozási szerződéshez kötni valamit, amely nem foglalkozik a horvát csatlakozás kérdésével. A cseh elnökség Esetleg a cseh elnökség megoszthatna velünk gondolatait arra vonatkozóan, hogy most igazából Sárközi elnök úr mit is akart mondani ezzel. Mire is hivatkozott? Nagyon is agresszív, arrogáns, önbizalomtól burjánzó hozzászólásában, amely a decemberi csúcs találkozót lezárta. Köszönöm szépen, Andrew Duff. Hálás vagyok a kérdéseknek. Örülnék, hogyha Topolánek úr nyilatkozatát is tisztázna, amely elhangzott a Strasburgi plenáris ülésen, mert ha úgy tetszik, több politikus szájából halljuk, Szivcik úrtat is ugye már idéztem a tegnap előtti EU Observer cikkben, azt mondja, hogy nagyon sok képviselő, kiváltképpen a szenátusban ellenzi a Lisszaboni szerződést, vagy úgy gondolják, hogy a nicai szerződés demokratikusabb, mint a Lisszaboni szerződés. Jó, tehát vannak ezek a dolgok, úgy gondoljuk pont, hogy mi az ellenkezőjét gondoljuk ennek. Timothy Kirkop. Well, sadly, Chairman, I don't think you can do very much. Elnök úr. Elnök úr, az én hozzászólásomban világossá szeretném tenni, hogy ez a kérdés, amelyről a szerződéssel kapcsolatban beszéltek, ez a cseh köztársaság ügye, és ez ő parlamentjének és képviselőinek, politikusainak az ügye. Persze minket érdekel, hogy ők hogyan fognak dönteni, de szerintem nem igazán kellene nekünk kioktatni a cseh köztársaságot. Ez egy megalapozott demokrácia, hatalmas történelemre tekint vissza, hosszú történelemre tekint vissza, és a demokratikus intézmények nyilván megfelelő döntést hoznak majd, ha eljön annak az ideje. Hagyjuk ezt ennyiben. Ami engem illet, nem csak, hogy Topolának miniszter elnök által elmondott kérdésekben csak, hogy bátorítottak engem, szerintem nagyon érzékeny programot nyújtott be a cseh elnökségre. Ö, és, illetve Vondra úr számos dolgot megemlítette ezekből a prioritásokból. Az energiabiztonság alapvető prioritás. Ha a cseh köztársaság az elnökség alatt az ezekkel a témákkal kapcsolatos aggodalmainkra választ talál, akkor már sokat elért. Én azt szeretném kérdezni Vonra úr, kérni Vonra úrtól, hogy, hogy beszéljen arról, hogy egyes újságokban hát eléggé lekezelő ö, utalások jel, jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy a cseh egyáltalán képes-e egy elnökséget levezetni, főleg úgy, hogy Franciaország után jön és Svédország előtt. Gondolja-e, hogy a cseh, hogy Csehország elég forrással rendelkezik, elég kapacitással, hatékonyan szembe tud nézni ezekkel a feladatokkal, és hasonló Csehországhoz hasonló országok, amelyek hamarosan szintén elnöki tevékenységet látnak el, milyen szerepben lesznek majd. Én úgy gondolom, hogy egy kis ország is teljes mértékben képes a az elnöki tevékenységek ellátására. Én úgy tudom, hogy a franciák segítségüket felajánlották, és a svédek is koordinációra került sor, illetve részben egymást lefették a feladatok. A cselnökség mennyiben kíván ezekkel élni? ami a transzparenciát illeti, nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy a tanácsüléseket nyilvánosan kellene tartani, vagy legalábbis a közvéleménynek tudnia kellene, hogy az ő nevükben milyen döntéseket hoz a tanács. A cseh elnökség erről hogyan eh, tájékoztat, hogyan vélekedik. A brit kormány azt állított, mondta, hogy teljes átláthatóságban átláthatóságban tartja a tanácsüléseket, és ezt nem tette meg. Erről mit gondol? Végül persze azt szeretnénk, hogy a polgárokat érdekelje Európa, és vegyenek részt sokan az európai parlamenti választásokon. A jelenlegi elnökség mit tervez, milyen kezdeményezései vannak, hiszen nagyon kritikus időszakban vállalták ezeket a feladatokat, vagy jutottak rájuk ezek a feladatok, választásokra kerül hamarosan sor. Köszönöm, Timothy, mondja az elnök. Lezártam a hozzászólók listáját, úgyhogy egyes, egyes kollégáknak nem jutott már, nem jut már idő. Carlos Canero. Buenos días. Yo creo que... Köszönöm, elnök úr, és jó napot kívánok. A cseh elnökség figyelembe véve tevékenységét, és azt, amit nekünk mondott, hallottuk, hogy azt szeretné, hogyha az Európai Unió erősebb lenne. A következő választásokon lesz a szavazás, és arra van szükség, hogy a közösségi intézmények, hogyha azt akarjuk, hogy ne legyenek problémák, akkor mindenképpen tiszta helyzet elé kell, hogy álljanak. Ami a kérdésemet illeti, ez nem retorikai jellegű. Topolanek úr, amikor Strasbourgban felszólalt, mondott egy olyan mondatot, amit Andrew Duff is megemlített. Ő azt mondta, hogy a nizai szerződés jobb mint a Lisszaboni. Szeretném, hogyha ma elmagyarázná nekünk, hogy a cseh kormány miért gondolja úgy, hogy a nizai szerződés jobb, mint a Lisszaboni. El tudná mondani nekünk ezt, azért, hogy reagálhassunk. Szeretném, hogyha ezeket a dolgokat tisztáznám, mert nagyon sok a kételjünk Topolánek úr felszólása után. Köszönöm, Mold úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy megkönnyebbülés, hogyha egy realista, a földön járó analízist, elemzést hallunk olyan problémákról, amelyeket mi örököltünk. És eh, ezt eh, még a Napoleoni jellegű Európával is összehasonlíthatjuk, emlékezve a francia elnökségre. Köszönöm ezt, és köszönöm a realizmust, és ezt eh, a reális földön járó megközelítést. Ennek az bizottságnak az elnökét meghallgatva, és a parlamentünk elnökét meghallgatva hallottuk, hogy elmondták a cseh köztársaságnak, bizony a Lisszaboni szerződést el kell fogadni. De közben vannak olyan országok, ahol ezt még nem ratifikálták hasonlóan én is Prágában voltam, amikor ez a bizottságot látogatást tett, talán emlékszik rá, és később hallottam arról, hogy mi agresszívek voltunk az ön elnökével, akkor, amikor találkoztunk vele. Remélem, hogy ön és kollégái most már világosá látják, hogy ebben a parlamentben nagyon sokan vannak olyanok, akiknek az a véleményük, hogy önöknek úgy kell lépniük, ahogy jónak látják a saját országuk számára, és amit helyesnek látnak ezen intézmény számára az önök elnöksége során. Köszönöm. Vilovjecki úr. Köszönöm, elnök úr. Minden elismerésem önnek, miniszter úr, amikor aláhúzta az Európai Parlament szerepét. De azt is el kell mondjam, hogy meglehetősen pessimista vagyok, figyelembe véve nemzeti parlamentem tapasztalatait a csatlakozás után, 2004 után, két-három évvel később egy sor terv került, tervezett a mi bizottságunk előtt, és ezekről dönteni kellett. És mi volt itt fontos ezekben alkotmányos szempontból? Itt a végrehajtó oldal fölénye volt a jellemző, és a lehetőségeink limitáltak voltak, mert itt különböző problémákról volt szó, amelyeket a az államok, a miniszterek és államaink bürokráciai tárgyaltak meg és kezeltek. Ez a helyzet azt mutatja, hogy a jogalkotói oldal sokkal gyengébb, főként figyelembe véve azokat a problémákat, amelyek európai illetékességűek és a mi bizottságunkat illetik. Elnök úr, két kérdésem van itt az AFED-ben. Rander úr úrral volt egy megbeszélésünk, egy találkozónk a szomszédságról. Nagyon szigorúan kezelte őt a bizottságunk, mert felhánytorgattuk neki, hogy itt nincs semmi új dolog, a régi kétoldalú kapcsolatok a szomszédainkkal nem változtak, és nincsenek új javaslatok. Nos, miniszter úr, a cseh elnökség a szomszédság jelentőségét kiemelte. Szeretném tudni, hogy önök milyen eh, elemekkel tudnak erősíteni a szomszédsági politikát, eh, hogy tudnának annak új lendületet adni. A másik probléma az energia kérdése, erről már itt szó volt. Két nappal ezelőtt két jelentést kaptam, az energiapolitikával kapcsolatos dilemmánkról. Ezt eh, a két jelentést bizottsági szakértők készítették, és a kettő egymásnak ellentmond. Ez világosan mutatja, hogy nagy itt az ellentét, a vita azzal kapcsolatosan, hogy hogy lehetünk sikeresek, úgy, hogy közben éberek, óvatosak és odafigyelők vagyunk, mert vannak itt különböző energiatervek hosszú távra, de a másik jelentés azt mondja, hogy ez túlzás, ezt eltúlozták, és ezt ugyanúgy kell kezelni, mint az összes többi kérdés. Mi az ön hozzáállása? Utolsó kérdésem Törökország kérdése. Mivel a szomszédság problémáját meg akarjuk oldani, új lendületet akarunk adni neki, elő akarunk lépni az energiaügyek terén is. Látjuk a mérehajtó elemzés után, hogy Törökország alapvető tényező és a teljes, erőteljes török elkötelezettség nélkül ezt a problémát nem tudjuk megoldani. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy kölcsönös kapcsolataink jövője bizony ingatag, törékeny és nem is világos. Ön hogy áll ehhez a problémához? Köszönöm, végül pedig Adrián Severini a szó. Köszönöm. Nem kívánom megismételni a kollégák által már feltett kérdéseket. Miniszter úr, azt szeretném megkérdezni, hogy mivel ön beszélt a Lisszaboni szerződés ratifikálásáról a cseh parlamentben, ön két dokumentumot vagy határozatot említett, amelyet meg kell hozni. Nem értettem pontosan, hogy miről is van itt szó. El tudnám magyarázni egy kicsit részletesebben, hogy melyik az a két dokumentum, amelyet el kell fogadni? Néhány más országra is utalt, amelyek ugyanilyen úton haladnak, ugyanilyen eljárás követnek. Ha esetleg el tudnám magyarázni, hogy mi is ez az egész. Második megjegyzésem, nem akarom megismételni, csak hangsúlyoznám néhány átmeneti megoldás fontosságát. Nem tudjuk egyszerűen azt mondani, hogy az Európai Parlament megválasztását és az utána következő lépéseket csupán a négyzai szerződésre alapozzuk, anélkül, hogy felkészülnénk arra, hogy majd a szerződés irányát vegyük, amely most már a ratifikáció útján halad. Ez azt jelenti, hogy átmeneti intézkedésekre van szükség, már szóltunk a parlament összetételéről, de szükségünk van az elnökség támogatására is. Utolsó megjegyzésem, ön beszélt a kommunikációról. Ebből a szempontból szükségünk van eh, arra, hogy az információt eh, közvetítsük az állampolgároknak. De egyik kollégánk tegnap tett egy megjegyzés helyén valóan. Az első, van egy problémánk, és eh, el kell mondani az állampolgároknak, hogy az európai intézmények által elfogadott sok törvény nem megfelelő kezekbe került a tagállamokban megnézheti ön ezeket, szociális kérdések, európai állampolgárok jogai, stb. Van egy sor európai törvény, amely hát nem kezelnek megfelelően a tagállamokban. Talán az elnökség ezt megvizsgálhatná. Legutolsó kérdésem, ami a kommunikációs csomagot illeti, vagy kosárrat, Szeretnénk, hogyha az állampolgárok jobban bíznának az EU-ban de a tagállamok szintjén a propaganda az nemzeti jellegű, a nemzeti érdekről szól. Ez nagyon jó, de igazából az Európai Unió értékéről, az európai folyamat értékéről szinte semmit nem beszélnek. Legalább ugyanarra a szintre kellene hozni az üzenetünket az állampolgárok számára arról, hogy szép dolog egy nemzeti közösséghez tartozni, de az is jó dolog, hogyha európai közösséghez tartoznak, mert különben nem bízhatunk abban, hogy az európaiak jobban bíznak majd az EU-ban, és nagyobb számban mennek el szavazni az európai választásokon. Jó lenne, hogyha önök erre is gondolnának, amikor a gyakorlatban lépnek a cseh elnökség alatt. Köszönöm. Kiváló kérdéseket kapott a vendégünk. Várjuk a válaszait. I like all the questions. <laughs> I hope you will like the answers. Köszönöm a kérdéseket, nagyon jó kérdéseket kaptam. So, I think let me try to... Akkor megpróbálom összefoglalni, megpróbálom csokorba szedni a kérdéseket, csokrokba. Talán nagyon nehéz lenne mindenkire külön kitérni, Eh, aki kérdést tett fel. Az elnök úr azt kérdezte, hogy milyen garanciákat eh, tudunk adni, és említette, hogy az újságokban, vagy az Observerben eh, olvasott eh, egyes kommentárokat a cseh eh, elnökséggel és megközelítéssel kapcsolatban. Eh, azt hiszem, mindannyian tudjuk, ismerjük a decemberi csúcs találkozónak a végkövetkeztetéseit, és nincs igazán értelme ezt most még egyszer végig olvasni, végig menni rajta. Felmerül a kérdés tehát, hogy milyen garanciákat tudunk adni a végkövetkeztetések megfogalmazása elég világos. Ez a kérdés fel fog merülni a cselnökség idején. Én elmondtam önnek, hogy a cseh elnökség két időre oszlik, mint egy foci meccs. Az intézményi kérdések valószínűleg a második félidőre lesznek eléggé érettek és intenzívek. A következő júniusi csúcs találkozóra kulminálódnak. Nem igazán szeretném ezt a, ennek a vitának elébe menni, amelyre sor kerül az elkövetkező hónapokban, még csak január közepe van. Nagyon korán van még. De mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ezen jogi garanciák, amelyeket Írország kapott, ezek elfogadhatóak kell, hogy legyenek minden tagállam számára. Ön említette a e, Cseh Szenátus Európai Bizottsági e, elnökét, Szefcik urat, és e, két nappal ezelőtt találkoztunk, de egy bizonyos ülésen nem vett részt a transzparenciával kapcsolatban. Nem igazán vagyok meglepve. Ha megengedék, idézném a decemberi tanácsi végkövetkeztetéseket. A következő három pontban adunk jogi garanciákat. Első pont, Lisszaboni szerződés egyetlen pontja sem változik egyetlen tagállam számára sem. az adózással kapcsolatos Európai Uniós ö, ö, kompetenciákkal kapcsolatban. És nem csodálkozom, hogy egy cseh szenátusi tag erre utalt, ezt emelte ki. Ez egy decemberi, tehát decemberben elfogadott végkövetkeztetés, amelyben minden Európai Uniós vezető megállapodott. Aztán utaltunk még Gázára, közel-keletre. Nos, a Lisszaboni szerződés valóban bizonyos bizonyos lehetőségeket biztosít, hogyha valamit el tudunk ki sikerként adni, akkor mindenki eh, szívesen megjelenik a kamerák előtt. Hogyha nincsen siker, akkor ennek az ellentéte az igaz. A, gázával, a gáz kérdése kapcsolatban elég nagy volt a bizonytalanság az eredményt illetően. A cseh miniszterelnök amikor úgy döntött, hogy Kievbe látogat, illetve Moszkvába látogat, hogy arra ösztönözze az ottani feleket, hogy tárgyaljanak és egyezzenek meg a csővezetékek monitorozásával kapcsolatban. Persze mindenki szeretné látni, hogy hogy született, születik egy ilyen döntés. Jean-Luc Dehaene azt kérdezte, hogy hogy hogyan választják a parlamenti képviselőket, az emberek hogyan döntenek. Várjuk az ön jelentését, ha jól tudom, áprilisban nyújtja ezt be a szakbizottságnak, és nyilván lehetőségünk lesz akkor is találkozni és vitatkozni erről a kérdésről. Várom az ön jelentését. Azt is értem természetesen, hogy érzékeny kérdések ezek egyes országok számára. Azt hiszem, hogy ezek az átmeneti rendelkezések, amelyek az Európai Parlament felállításáról, összeállításáról szólnak, illetve ezeknek a végrehajtásáról, ezek érzékeny kérdések. A nyilatkozat, amely decemberi Európai Tanácson került elfogadásra, világosan fogalmaz. Ebben szerepel egy politikai elkötelezettség. Amennyiben a Lisszaboni szerződés életbe lép, ez a kötelezettségvállalás jogi hatást kell, hogy kapjon. és így értem én a szükséges jogi folyamatok kifejezést. Mivel ezek a szerződést módosítják, az elsődleges jogra hatással vannak. Az Európai Tanács azt a célt fogalmazta meg, hogy 2010-re lépjenek életbe ezek a jogszabályok, tehát van még időnk. Nem hiszem, hogy ez egy politikai limbójáték, hanem egy világos politikai elkötelezettségről, kötelezettségvállalásról van szó az összes Európai Uniós tagállam részéről decemberi eh, állam és kormányfői eh, szinten. Nem látom, hogy eh, egymás alá kínálnánk, és van időnk megoldani a problémát. Ami az Európai Bizottságot és elnökét illeti, Mi lesz a választások után június elején? Decemberben megegyeztek abban az Európai Tanács ülésén, egy nyilatkozattal, amely a végkövetkeztetések melléklete, hogy a jövőbeni bizottság kinevezésének a folyamata, főleg az elnökének megnevezése, megnevezését azonnal az európai parlamenti választások után eh, megkezdik ezt a folyamatot, megkezdik, vagyis júniusban. A mi szerepünk az, hogy beindítsuk ezt a folyamatot, és politikai egyességre jussunk. főleg ami az elnök kinevezését illeti a júniusi tanácsi csúcs találkozóig. Ez a folyamat természetesen tiszteletben tartja a szerződések rendelkezéseit, amelyek és szerződések ugye akkor életben lesznek. Richard Corbett arra kért, hogy adjak neki tanácsot, hogy mire fogadjon. Hát ugye a tanácsadók is, is részesednek a nyereségből, mennyit, kap, mennyit kapok, mennyit, mire számíthatok. Tárgyalásokat kellene folytatnunk a provízióról. De komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy az szakbizottságok februárban lezárják egyeztetéseiket, és aztán szavazásra kerül sor. Plenárison, illetve a szenátusban. A parlamenti képviselők kezében van az ügy, de a kormány elkötelezett eh, az előrehaladás mellett eh, aláírtuk, ismerem a szenátusi hangulatot, eh, én mellette fogok szavazni. A döntés minősége a legfontosabb. Felelős ország vagyunk, de lássák be, hogy ez egy belpolitikai kérdés, belpolitikai folyamat, és hogyha kívülről nyomás nehezedik ránk, nem hiszem, hogy ez bárkinek a javát szolgálná. Úgyhogy ezt a folyamatot le kell zárni, végig kell menni rajta. Demokratikus ország vagyunk, felelős ország vagyunk. Azt hiszem, hogy ez a két jelző, a felelős és a demokratikus, választ ad az, önök, az ön kérdésére. Adrian Severin feltett egy kérdést a tisztázással kapcsolatban, hogy tisztáznám, hogy mire gondoltam, amikor azt mondtam, amit ön idézett. A Lisszaboni szerződés része a Passarel klauzula, vagyis a rendszerben bizonyos döntések egyszerűsített meghozatala. Egyes országok, amikor a Lisszaboni szerződéstől szavaztak, úgy alakították át a, a belső rendszerüket, hogy egy kötőérvényű mandátumot fogalmaztak meg, tehát az, a, a kormányuk mielőtt beleegyezik egy dologba a tanácsban, a parlament, a nemzeti parlament elég kell, hogy járuljon, és meg kell kérdeznie a parlament véleményét. Most erről folyik a vita, az ö, szakbizottságok dolgoznak azon, hogy időben lezárják ezt a témát, nem hiszem, hogy túl nagy probléma lenne ez, megvannak az eszközeink arra, hogy az eljárási szabályokat mind a két házban megváltoztassuk. Andrew Duff és Carlos Carnero megemlítették a elnök mondatát, abból, abból a beszédből idéztek, amelyet a amely elhangzott. Kérdés-válasz részben egy sajtótájékoztatón feltettek neki egy kérdést, egy cseh vicc is elhangzott, és az ő válaszát várták erre. Nem tudom, hogy ezt le lehet-e fordítani. Ez a vicc, hát egy cseh vicc. Kicsit skeptikus a cseh lélek, és amikor azt mondom, hogy skeptikus, akkor ne vegyek ki ezt úgy, hogy szkeptikusak vagyunk a szerződéssel kapcsolatban. Ez inkább a cseh emberekre, a cseh lelki világra jellemző. Megtanultuk a leckéket a történelemből. Kicsit tanulmányozzák önök is a cseh történelmet. A 30 éves háború kezdetét, a reformáció végét, Számos dolgot említhetnék a cseh történelemből, hát kicsit más a mentalitásunk, más a hozzáállásunk. Hogyha ezt mondjuk összehasonlítjuk valamilyen nagy birodalommal, az Egyesült Királysággal, vagy Spanyolországgal, nagyban függünk attól, hogy a környezetünk mit gondol, hogyan reagál van egy csevic. A kérdés az, hogy milyennek tartod ezt az évet? És a válasz az, hogy hát ez az év rosszabb, mint az előző, de jobb, mint a következő. Ez csak vicc, tényleg, semmi más. A miniszterelnök világossá tette, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, illetve mindent, amit akarunk, megteszünk, és a kormány eh, kiáll a szerződés mellett és ratifikációja mellett. hogyha összehasonlítjuk a szerződéseket eh, a tárgyalások folyamatát, megnézzük azt, hogy hogyan jutottunk el a reformszerződésig 2007-ben. Nézzük meg, lássuk azt, hogy nagyon sokat beruház, befektettünk ebbe. A cseh diplomaták együtt a hollandokkal, és sokan mások is. Minden, sokat megtettek, sokat tettek annak érdekében, hogy az egész átláthatóbb legyen, demokratikus kontroll megvalósuljon, a nemzeti parlamentek általi kontroll megvalósuljon. Úgyhogy elmondanám, hogy nem annyira demokráciáról van egy szó. Egyesek a befolyásról beszélnek, és a befolyásukat vetik latba. Azt hiszem, hogy tudva, ismerve ezt a típusú cseh mentalitást. Azt kell mondjam, hogy az elnökség alatt bizonyos szerepet kell játszanunk, feladatokat el kell látnunk, és osztjuk tulajdonképpen az önök érdekeit, gyakorlatilag ugyanazokat az érdekeket szeretnénk érvényesíteni, szeretnénk megoldani a problémát, szeretnénk Írországot visszahozni a csónakba, és nem szeretnék exkluzív megoldásokat. Meg vagyok győződve róla, hogy a cseh elnökség pozitív szerepet játszhat itt ezen a területen. És megpróbálhat segíteni, megoldani a problémát, és Írországot újra bekapcsolhatja az európai véráramba. teljes mértékben megértjük, hogy a szabad akarat kifejeződéséről kell, hogy szó legyen itt nem pedig nem pedig arról, hogy valakit miután sarokba szorítottak, felemelt kézzel előbújik onnan, és föladja az eredeti álláspontját. Enrique Baron Crespo arról beszélt, illetve azt kérdezte, hogy a Lisszaboni szerződés, illetve a rakétavédelmi pajzsal kapcsolatban van-e összefüggés. Hát ez két különböző téma. Ezeket külön kezeljük. A valóság az, hogy a politikai skála eh, egyik oldala, a középbal, két kétségeit fogalmazta meg a rakétavédelmi pontsal kapcsolatban. Várják az új USA adminisztrációt és az ő véleményét erről a kérdésről. A másik oldalon pedig felmerülnek bizonyos kérdések a szerződéssel kapcsolatban, és kérdés, hogy mi a megoldás. kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, mind európai megoldásokra eh, szükségünk van, mind pedig a transatlanti vonal eh, megtartására. Ez egy kis magyarázat, de ez nem azt jelenti, hogy a kettő között szoros összefüggés lenne, a kettő szorosan, hogy az egyik eh, a másiktól függne. van itt létezik egy, egy elemi nemzeti konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mind az Európai Uniós sín, mint pedig a transatlanti sín nagyon fontos. Timothy Kirkhope azt kérdezte, hogy van-e kap- elég kapacitásunk és képességünk arra, hogy az elnökség feladatait ellássuk? Természetesen. Önbizalmunk van. Természetesen más elnökség lesz ez, mint az előző hiszen más kapacitásaink vannak, más tapasztalataink vannak, inkább a moderálás, a mérséklés, a, a, a játszmák szabályainak tiszteletben tartása, az akadályok leépítése a feladatunk. Természetesen erre készek vagyunk, A kontinuitás megvan, 18 hónapos programunk van, együttműködünk francia és svéd barátainkkal. Az ezzel kapcsolatos alapvető anyagokat és programot önök is elolvashatják. A franciák lábnyomába léptünk, és folytatjuk a munkájukat. Az európai parlamenti választásokon a részvétel, többen utaltak erre, Matrian hát Szeverin is utalt erre a kérdésre. Őszintén szólva, az elmúlt helyhatósági választásokon az volt a tapasztalatunk, hogy hogy azok, akik azt gondolták, hogy regionális problémáról van szó, azoknak nem volt igazuk. Az ellenzék az európai problémákra koncentrált, de nem erről volt szó, nemzeti problémáról volt szó a választásokon. Nálunk a nemzeti probléma határozta meg a választásokat, és ez a TB rendszer reformja volt. Európát vonzóbbá kell tenni, én ezt támogatom, de a realizmust se felejtsük el. A politikai pártok készek vitába és harcba szállni, de ez a harc, ezt a harcot a különböző PR tanácsadók döntik el. Nyilván gondolhatják, hogy mi lesz ennek az eredménye, miután megkérdezik a választópolgárokat erről. De megint csak én teljes mértékben támogatom azt, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a polgárokat hozzuk újra közelebb azokhoz, akik az ő ügyeikről döntenek. Nagy kihívás, ez is valódi probléma. Hello, yes. És nagyon sok kérdést tett fel egy másik kolléga más témánkról, amelyek nyilván a külügyi bizottságban kerülnek terítékre, Karol Schwarzenberg válaszolt ezekre a kérdésekre, Szerusz Wolski és mások tettek fel kérdéseket, ami a keleti szomszédságot illeti. Ez válasz. Oroszországhoz való kapcsolat, megközelítés, egy különleges eset. Az a kérdés, hogy business as usual, vagy pedig más helyzet alakuljon ki. Óvatosan kell eljárni az Emlékezek, amikor megpróbáltam kinyitni a kis palackot, nem voltam elég óvatos, ugye? Aztán meg is kellett fizetnem az árát ennek az óvatlanságomnak. Azt hiszem, hogy nem a szokásos ügymenet a business as usual alkalmazható Oroszországra. Törökország mindennyian tudják, ismerik a különböző tagállamok véleményét Törökországgal kapcsolatban. Tudják, hogy eltérőek ezek a vélemények. Nem hiszem, hogy ez az alkalom alkalmas arra, hogy elmondjam önöknek személyes álláspontomat, vagy a nemzeti álláspontot ismertetném. Azt hiszem, egy dolog nagyon fontos. Az energiabiztonság kiemelt téma, és Törökország nagyon fontos tranzitország. Erről ne feledkezzünk el. Ez egy nagyon fontos eleme a vitáinknak, mind az EU-n belül, mind az EU és Törökország közötti kapcsolataink során. Azt hiszem, hogy lejárt az időm. Lejárt az időm. Remélem, hogy nem felejtettem ki semmit. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, és mindenre és mindenkire reagáltam. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Alexander Vondra úr, ez egy belga cégé, nem egy orosz cégé. Szerintem, miután belga termék, minden irányban óvatosnak kell lenni, mikor ki akarjuk nyitni. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez a párbeszéd őszinte volt és szabad, tehát a cseh elnökség programját illetően ez a vita tehát nagyon jó volt. Nyilvánvalóan a mi érdekünk az, hogy az önök elnöksége sikeres legyen, Számíthat a bizottságunk támogatására, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és remélem, hogy találkozunk. Remélem, hogy közel kapcsolatban maradunk, kiváltképpen a jelentéstevőkkel remélem, hogy együtt tud majd működni, hiszen a jelentéstevőink készítik el a véleményeket az átmeneti problémákról. Sok sikert kívánok Önöknek, és remélem, hogy ismét itt köszönhetjük majd Önt az AFKO bizottságban.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 Wir fahren fort. Kedves kollégák, folytatjuk a napi rendet a 9-es napi rendi ponttal. Az európai polgársággal kapcsolatos problémák és kilátások című jelentésről van szó. Anna Jotis Demetriou a jelentéstevő. Demetriou, nagyon szépen köszönjük a munkáját. Köszönjük a munkáját. Négy módosító készült az ön jelentéséhez és aztán szavazásra is bocsájtom ezeket a módosítókat, az egyest vegyük elő. Szabkova asszony egyes módosítóját visszavonta. Nézzük akkor meg a kettes, Zdravkova asszony kitámogatja. Demetrió. Mellette? Ellene? Tartozkodás? Elfogadtuk. Hármas módosító, jelentéstevői, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük a négyest, Botopulos kollégáit mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Folytatódik még. Ötös, jelentéstevői mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító. Botopulus kollégái mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hettes módosító, Zdravkova, egy szobali módosítóval ellátva. Van-e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Nem, akkor jó, mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. Nyolcast visszavonták, akkor jönjön a végső szavazás, ki van a Demetriu jelentés mellett, Köszönöm, ellene. Tartózkodás. 20. Igen, három, nem egy tartózkodás, gratulálunk, elfogadták az ön jelentését. Most nyugodtan felszállhat a ciprusi gépre. Köszönöm szépen. De ha itt kíván maradni szavazni, szívesen látjuk. Nézzük a tízes napi rendi pontot. Aktív párbeszéd Európáról a polgárokkal. A jelentéstevő Kaufmann asszony. Szavazzunk tehát az egyesről, ez Dravkova asszony módosítja mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük? Jó. Kettes még egyszer mellette. szkeptikusnak kellene lennem, mint a csehek. Mindig legyünk szkeptikusok. Elutasítva, köszönöm. A hármas, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes. Mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette Ellenállt tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végszavazás, ki támogatja ezt a jelentést, a kapon jelentést. Ellene. Tartózkodás. 14 igen mellett elfogadtuk, gratulálunk Kampfman asszony ehhez a jelentéshez. Most pedig nézzük a 11-es pontot. Ez a az eljárási szabályzat 149-es cikkének értelmezése. Itt arról van szó, hogy azt a kérdést kell tisztázni, hogy hány képviselőnek kell jelen lennie ahhoz, hogy meglegyen a szavazatképesség, a koordinátorok abban állapodtak meg, hogy a 149-es cikkei egyértelmű, nem kell ehhez jelentést készíteni, hanem a bizottság elnök a parlament elnökéhez levelet intéz, a levél itt van önök előtt. Az a kérdésem, ki támogatja ezt a levelet, ezt a verziót. tartózkodik. 16. Igen, egy nem, egy tartózkodás. Érdekes az, hogy ez egy fordított világ. Az a szavazat, aki most ellene volt, az most aki mellette volt régebben, most ellene van, és egy valaki, aki ellene volt, most mellette van, hát így változnak a vélemények. Jó. Következő napi rendi pont. A 12-es az eljárási szabályzat felülvizsgálata a petíciós eljárás tekintetében. A jelentéstevő Gérard Onesta. Most pedig szavazunk. 22-es Demetri Uri egy szobani módosítóval ellátva a mod szóval módosítót a jelentéstevő készítette. Nincs ellenzés, nem senki nem. Ez akkor mellette? Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor nézzük meg a kettes módosítót mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító, szobani módosítóval mellette ellene tartozkodás elfogadta. Most jön a 26-os mellette. Igen, Honesta úr. Oui, président. Cela concerne, vous savez... Mint tudják, a arról van szó, hogy a petíciós bizottságban minimálisan hány kollégának kellene részt vennie, azért, hogy elfogadható legyen a szöveg. A négyes módosító indítványomat úgy fogalmaztam, hogy először ez a bizottságnak a negyede legyen, de néhány frakció azt mondta, hogy ez nem megfelelő, és így egyharmadot írtam. De most újból egyetértenek az érintettek azzal, hogy egy negyed legyen hogyha konszenzus van az egynegyedről, akkor megszavazhatjuk a négyes módosítást. Ha úgy gondolják, hogy ez komplikált, akkor a szavazó listát kövessék. Anigo? Elnézést, elnök úr! Szeretném üdvözölni ezt a formulát, amit kollégánk megtalált ahhoz, hogy a zsákutcából kikeveredjünk az igaz, hogy a vitában voltak olyan kollégák, akik eh, az egyharmadot támogatták, mások az egynegyedet, de a mi frakciónk Reszta úr eredeti javaslatához tud visszatérni. Az egynegyed azt jelenti, hogy több demokráciáját adunk a petíciós csoportnak, több lehetőséget, azért, hogy a petíciók fölkerüljenek a napirendre, csak erről van szó. Ami a tartalmat illeti, arról vitatkozunk de a napi való felvételről van itt szó, és szerintem a négyes módosító indítvány legalábbis számunkra jó úton halad és megfelel. Elnök úr, köszönöm. Látom, hogy itt nincs ellentmondás ebben az ebben az interpretációban. Négyesről szavazzunk, akkor most azt javaslom, ez világos. Ki van a négyes mellette, négyes módosító indítvány. ellene tartozkodás elfogadtuk, a többi akkor okafogyottá válik. 27-es Onesta mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. Huszonnyolcas mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. 20, 9-es, bocsánat, 9-es mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. A 30-as azonos egy, a 9-essel, akkor folytatjuk. 11-es, mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 19-es, visszavontuk, mondja valaki. 20-as következik, mellette 20 mellette. Ellene Tartozkodás. elfogadtuk. Tizenhármas mellett. Tizennégyes mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10, nem csak a végső szavazáshoz érkeztünk, ki támogatja az onesta jelentést így módosított formájában. Ellene tartózkodás Köszönöm. 20 igen, egy nem, egy tartozkodás, elfogadtuk. Gratulálunk, kedves Onesta kolléga. Willkommen zu Punkt 13 der Tagesordnung. 13-as napi rendi pont. Az állampolgári kezdeményezések végrehajtásáról szóló Európai Parlament és Tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó iránymutatások. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Kaufmann asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A szavazás előtt két megjegyzésem lenne először is. Természetesen szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, akik az elkövetkezett, az elmúlt hónapokban és hetekben konstruktív együttműködést tanúsítottak Lamaszur, Grabowska, Favenhuber, a Dol kollega, és szeretnék köszönetet mondani Kanyero kollégának is, aki a petíciós bizottság véleményét készítette el. Másodszor, elnök úr, van itt egy pont, az a kérésem ezzel kapcsolatban, hogy a titkárság bizonyos eh, megfogalmazásra figyeljen oda. A fordítás során egyes eh, nyelvi változatokban pontatlan megfogalmazások merültek fel. Például, ahol a szerződésre utalok, mindig természetesen a németből utal, mentem, német szerződésből indultam ki, és az angol változatban az én német idézetemet fordították le, ahelyett, hogy az angol szerződésből vették volna át a megfogalmazás, tehát a calls on kifejezés használták, hol ott a szerződésben, az angol változatban request van. Ahol a szerződést idézem, tehát ott minden nyelven az adott, a szerződés adott nyelvi változatából idézzenek, ne pedig az én idézetemet fordítsák. Köszönöm szépen, ez egy kis maraton lesz most, de nincs más választásunk. Köszönöm szépen, hogy átfogó konzultációt folytattak. Láttam ezt, én is figyelemmel kísértem. Jogszabályi javaslatról van itt szó, úgyhogy nagyon jelentős kérdés ez. Kezdjük a szavazást egyes kompromisszum jelentéstevői mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. P2-es kompromisszum jelentéstevői. P2-es. P2-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 36-os módosítás következik. DAF. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A titkárság nem biztos benne. Még egyszer, ugyan erről szavazunk 36-os mellette. Ja, ez reicht. Igen, igen, akkor mégiscsak elfogadtuk. Egyes módosítás. Jelentéstevői mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas me, Korbetúr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompatibilis, úgyhogy rátérünk. De attól még szavazunk róla a négyesről. Négyesről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. P3-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön az egyes kompromisszum. Jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 11-es következik Papasztamkosz mellette. Ellene. Elutasítva. Tartózkodás elutasítva. 12-es mellette. Ellene. Még egyszer meg kell számolnunk mellette. 12-es mellette. ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk, az óprámból preambul mellette elutasítva. Tizenötös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva.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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás még egyszer mellette, 20-as mellette elfogadtuk. Huszonegyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, Elutasítva. Kaufmann asszony, tessék. Nem látott engem elnök úr, az én véleményem szerint nem kellett volna szavaznunk, hiszen nyelvi problémáról van szó, ez a, szó, ez a módosításban is szerepel, kérem nézzék meg még egyszer. A 47-es Timitrium módosításnál ugyancsak erre van szó, ez megint csak egy nyelvi probléma. Ez nem érinti a német változatot. Elfogadtuk 25-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. P4-es kompromisszum a jelentéstevőtől mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonhatos. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasító. 29-es. Mellette? Nem, nem. Ellenkezés hallható. Nem fogyott ez, mert a 26-os nem fogadtuk el. 29-esről szavaznunk kell. 29-es mellette. tartózkodás. Nem fogadtuk el. Huszonnyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 30-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Mellette. Ugyanaz még egyszer. ellene. Tartózkodás. 9-9 ellenében, úgyhogy elutasítottuk. Harmincegyes, Lemaszúr mellette. pillanat. Úgy hallom, hogy az egyes kompromisszum ezt lefedi. Mégsem, akkor szavaznunk kell a 31-esről mellette. tartózkodás, elfogadtuk. Harmincnégyes, mellette, 99 ellenében megint csak elutasítottuk. Ellenőriztem. Genial. Ellenőrizzük még egyszer. 34-es mellette. Ellene. csodával határos módon most 11-9 ellenében, úgyhogy néha érdemes ellenőrizni. Jó. Akkor folytatjuk a 37-essel. Already voting was this 44 Stampos, because this way Lama Survey shouldn't vote at all because it is identical. <sighs> Yes. Too late. But before? Yes, because we were already here. No. Yes. Okay. Uh, kompromiss 1 hat... Uh, az egyes kompromisszum fedi a 37-estől a 42-esig, 43-est visszavonták, 44-es mellette. Ellene? tartózkodás elfogadtuk. hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette illetve hát ez csak nyelvi változtatás, nem szavazunk. 48-as mellette tartózkodás elutasítva 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös. Ellene tartózkodás elutasítva. 56. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es szóbeli módosítóval mellette tartózkodás elfogadva. 60-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es. Mellette tartózkodás elutasítva. Hatvannégyes mellette es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatvanhetes. panaszkodás elutasítva. 68-as mellette, igen, miután az én módosítom az egész függeléket törölni kívánja, több módosítóban fogalmazta meg ezeket a törlési indítványaimat, mivel az elsőt elutasították, hogy tetszik az összes ilyen törlő módosítomat, visszavonom a 68-at, a 71-est, a 73-ast, a 75-öst, és a 77 es és a 78-ast is, ha ez segít a folyamat gyorsításában. 84-82-es szintén, meg a 84-85-86-87-es is visszavonható. És a 93-ast is visszavonom. Nagyon szépen köszönjük, hogy megkönnyíti a szavazást. Igen, valaki szót kért. Hasonlóképpen... In this case. Ebben az esetben kénytelen vagyok a 16 per 9 és a 27-est visszavonni, de a 70 négyest illetően, és a 77-es esetében, Korbit esetében ezt a kettő pontot a szavazás alá vetném. Ezt nem vonom vissza, 74 és 77. Igen, tudom, 77-es. 78-as is. még több visszavonási felajánlást is elfogadok, mondja az elnök. Akkor most a 70-eshez érkeztünk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 71-es következik. 74-es. 74-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 76-os. 56-os mellette. Ellene. Tartozkodás, Elutasítva. 77-es. Mellette. Ellene. Tartozkodás. Elfogadva. 80-as. Mellette. Ellene. Tartozkodás elutasítva. 83-as. Mellette. tartózkodás elutasítva. Most már a 93-ashoz jutottunk el. 93-as. Egy másik korbett. Ki támogatja a 93-ast? Ellene? Tartozkodás elutasítva. 94-es mellette. Ellene. Tartozkodás elfogadva. Ezt támad is ugye visszavontad, igaz, Richard? A 95-től 97-ig, jó? Nézzük akkor a kettes kompromisszumot, a jelentéstevőjét. Ki támogatja a kettes kompromisszumot? Ellene, tartozkodás, elfogadtuk. Most pedig rátérünk a 103-asra. Ugye visszavontuk a 103-as, 101, 105-ös, jó? Akkor 106-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás. és elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a petíciós bizottság véleményével kapcsolatban itt csak kettő szavazás lesz. A négyes szavazzuk meg, Utána pedig a B preambulum bekezdés, tehát a négyes javaslatot kitámogatja. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. B preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a végszavazás következik. Ki támogatja az egész jelentést? támogassa meg az, aki ellene van. Tartózkodó ki van. 15. Igen, négy nem mellett elfogadtuk, gratulálunk Kaufman asszonynak a munkájához. Nagyon fontos vita, amit a civil szervezetekkel fogunk folytatni. Most pedig nézzük meg a 14-es napi rendi pontot, az Európai Parlamenti Tanács és Bizottsági Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés című jelentés, Anneli Jettem meg ki asszony jelentéséről van szó. Szavazunk az egyes módosítóról. Hmm, ki van mellette? tartózkodás elutasítom. A kettes, nem, 15-ös, bocsánat, mellette, 15-ös mellett, ellene. Tartózkodás. Nézzük a négyest. Szobeli módosítóval, Léne úréval. Mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Ötös. Mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Hatos. tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. 16-os mellette ellene mellette még, bocsánat, 14-es mellette. Ellene. Tartozkodás. Elfogadtuk. Most pedig a végső szavazás. kitámogatja az egész jelentést? tartózkodás. Húsz igen, egy nem ellenében elfogadtuk. Gratulálunk, jettem meg ki asszony, köszönjük szépen a munkát, gratulálunk. Ez azt jelenti, hogy már az egyéb kérdéseknél tartunk a 15-ös pontnál. Nincsen mondani valóm. Találkozunk legközelebb hétfőn, február 9-én. Richard, az egyébhez. Minutes. A jegyzőkönyv elfogadása. Tegnap bejelentetted, hogy a jegyzőkönyvet elfogadjuk, ha csak nem lesz megjegyzés az ülés végéig, de úgy gondolom, hogy érkezett megjegyzés. Igen, Richard Corbett kifejezte fenntartását a november másodiki ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban. Ő a jelenléti évre vonatkozóan ö, nyilatkozott, mert Ashley Mout belépett, belépett a terembe, fel is iratkozott a listára, de nem ült le, hanem azonnal kiment a teremből. Tehát, ha úgy tetszik, ebben a formában nem tudja elfogadni a jelenléti évet, tehát Mout nem vett részt az ülésen. Richard Corbett szerint. I, I believe the attendance list... Csak Corbett, szerintem, mondja Corbett úr, valóban tükröznie kell a jelent évnek a jelenlévőket. Emlékeznek, amikor ez bekövetkezett, akkor ügyrendi kérdést eh, említettem fel, ez szerepel a jegyzőkönyvben, de ennek az ügyrendi kérdésnek a következménye, bár szerepel a jegyzőkönyvben, ezt eh, nem továbbították a jelenléti évhez, ha úgy Tehát nem módosították a jelenléti évet az ügyrendi feljegyzésem eh, értelmében. Mötúr. Mivel én okoztam, úgy tűnik, ezt a panaszt, ami következő napban már belekerült a naplóba is. Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy történt. Szeretném megosztani a bizottsággal a következőket. Én akkor beteg voltam azon a napon, és nagyon sajnálom, hogy sajátos személyes részletekkel untatom őket, de azzal érkeztem, hogy részt vegyek ezen szakbizottság munkájában, de azután vissza kellett vonulnom, és nem tudtam visszajönni. Elnézést kérek, hogyha ezt elfogadhatatlanak találja Korbin úr, de gondolom, hogy nem én vagyok az első, és nem is az utolsó, aki ilyen helyzetbe kerül, vagyis rosszul lesz, vagyis a körülmények úgy hozzák, hogy kénytelen távozni. De feltételezem, hogy ez nem csak ebben a bizottságban fordult már elő, hanem másutt is. Köszönöm. Kérkod, kolléga. Clarify something, uh, Chairman. This is quite an important... Szeretnék tisztázni valamit, elnök úr. Ez uh, fontos uh, ügy nem csak a mi szakbizottságunkban, hanem az összes többi számára vagyis a részvétel vagy a távollét vitatárgya. Szerintem itt meg kell világítani a helyzetet. Természetesen ön kontrollálja az ülést, elnök úr, néha a hatáskörét delegálja, de szerintem ez fontos kérdés, vagyis az, hogy mit jelent az részt venni az ülésen, abból a szempontból, hogy valaki aláírja a vagy nem, mert itt a gyakorlat a parlamentben már elterjedt, és furcsa, hogy kollégánkat kiválasztották, kipécézték, de szerintem jó lenne azért ezt továbbvizsgálni, és szerintem tisztázni kellene, hogy mire van szükség. Ez az ülés kezdetekor történt. Mi történik akkor, amikor folytatódik az ülés, valaki megjelenik, aláírja a jelenlétévet, és lehet, hogy a terem végéből figyeli, hogy mi is most a vita, miről folyik, mi a téma, és végül úgy gondolja, hogy fontosabb dolgai vannak, és távozik. Szeretném, hogyha ezt tisztáznák, a titkárságot kérem, nem csak formailag nézze meg, hanem egy további információs kampányt folytasson a többi szakbizottsággal e témában. Jó ez a felvetés, mondja az elnök. Azon az ülésen én nem voltam ott. Foggenhuber úr vezette azt, az, azt a bizonyos ülést, ami nem azt jelenti, hogy nem foglalkozom ezzel a ponttal, mindjárt javaslatot is terjesztek elő. Foggenhuber úr, igen, Mout kollégát szerettem volna megszólítani, nem voltam talán elég szigorú. Kedves kollégák, valóban ez egy fontos kérdés. Egy nagyon messzire vezető kérdés. Ennek az ellenőrzése nem könnyű, tehát olyan dolgok, amelyek korábban nem voltak szokásosak, az egyes képviselők felelősségi körébe estek. Ennek ezt politikai vita témájává tenni, nos, hát én sokat mérgelődtem már egyes képviselők miatt, Hans Péter Mártin miatt például, akik odáig vitték a dolgot, hogyha nagy moralistaként lépett fel, viszont nem jött el a bizottsági ülésekre, de őszintén el kell mondjam, ha elkezdjük ezen a szinten folytatni a vitát, akkor ez végtelen lesz. És vannak statisztikák a beszédekről, a jelenlétről, a feltett kérdésekről. Ha ezt a harcot, háborút elkezdjük, akkor én szeretnék tiltakozni. Másodszorban ez nem végrehajtható. Mikortól számítjuk azt, hogy valaki komolyan részt vesz az ülésen? Két perc, öt perc, tíz perc, tizenöt perc után, öt perc, után mikor tartott egy beszédet, vagy fél óra után, mikor nem beszélt. Én igazán Szeretnék arra kérni mindenkit, hogy ezt bízzuk az egyes képviselők felelősségére. A politikai vita ez érintetlen, nem kell ehhez jegyzőkönyv, szerintem ezt fel lehet vetni. Másként is, ezt a fajta vitát kérem szépen ne folytassuk a bizottságban. Igen, mondja az elnök. Érdekes? Duff kolléga. I agree. I, I... Egyetértek. Néha panaszkodom azoknak, akik jelen vannak, de ritkán van ürügy, vagy alkalom arra, hogy azoknak panaszkodjak, akik nincsenek jelen az ülésen. Hogyha ez a vita folytatódik, akkor én megbetegszem, aztán el kell menjek. Én azt javaslom, hogy inkább ejtsük ezt a témát. Két dolgot vettem észre. Ez a jelenléti ív, ez a jelenléteket regisztrálja egyrészt a bizottságunkban, másrészt pedig a parlamentben, mert ahhoz, hogy valaki a perdiemet felvegye, vagy a központi jelenlétévet kell aláírni, vagy valamelyik ülés jelenlétévét. Tehát tudni kell, hogy ez az aláírás nem csak azt jelenti, hogy valaki itt volt a bizottsági ülésen, hanem azt is a kasszának, a pénztárnak, hogy itt volt a képviselő a parlamentben. Ennek a, az aláírásnak kettős szerepe van ezek szerint. Szerintem nagyon az utolsó Strasbourg ülésen megszavaztunk egy jelentést. Érdekes volt ennek a címe. Vagyis ebben volt egy érdekes kitétel, a választások után a plenáris ülés sem való részvételt és a bizottsági részvételt nyilvánosságra fogjuk hozni. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy egyeseknek ez jelzés arra, hogy figyelembe vegyék mindezt. Most ismét Richard Colbert következik, és Mautor, utána pedig döntünk. Kirkhope's question. Kirkhope úr kérdését szeretném elmondani hogy ez nem az ülés elején volt, hanem akkor történt, amikor már a vita közepén tartottunk, ez a személy belépett a terembe, aláírta a jelenlétívet, majd távozott anélkül, hogy leült volna. Sajnálom, hogy Mold úr megbetegedett, lehet, hogy ez akkor történt, amikor meg, amikor belépett a terembe és aláírt, és mikor aláírt, akkor rájött arra, hogy nem érzi jól magát, Remélem, hogy ez nem fog vele előfordulni ismételten, de ez a parlament időnként támadások célpontja a média részéről, vagyis azzal támadják, hogy a tagok, képviselők bejönnek, aláírnak, de nem vesznek részt a munkában, és ez sajnálatos mindannyiunk számára. A úr szólt arról, hogy ez a jelenleti év a parlamenti részvétel szempontjából is fontos én ezt nem kérdezem meg, biztos, hogy a regiszter a jelenléti év erre is szolgál, hogy mutassa, hogy valaki ide utazott és jelen volt. De szerintem a jegyzőkönyvben nem kellene azt rögzíteni, hogy valaki részt vett az ülésen, mikor effektíve nem vett részt a munkában. Furcsának találom, hogy a jelenléti ívben még mindig benne van az adott név, még akkor is, hogyha nem volt ott az ülés egy bizonyos pontján. Ezt szeretném, hogyha rögzítenék, Moldor. nem is találom már a szavakat. Őszintén szólva, az, hogy itt kell lennem. Az, hogy itt vagyok, és az, hogy késtem, annak az az oka, hogy repülővel jöttem, mint bárki más, és nem jól éreztem már magam, akkor sem, amikor utaztam. Bejöttem, aláírtam, és arra számítottam, hogy részt veszek a meghallgatásokon azon a napon, egy későbbi időpontban, de ez végül is nem valósult meg. Ami a részvétel szót illeti, nagyon sok olyan alkalom volt, amikor ha nem is Korbit úr, hanem más képviselők részt vettek, de szükségszerűen nem mindig vettek részt a vitákban. Tegnap, erre volt egy példa, amikor Csimelőzer megérkezett, le, aláírt, röviden hozzászólt, majd pedig a halászati bizottságba kellett mennie, mert ott volt egy adott téma, amelyről meg kellett nyilatkoznia, hiszen ez az ő közvetlen témája. Kritizálták őt azért, hogy nem várta meg a további bölcsességeket, amelyek Korbit úr szájából érkeztek volna a hallgatósághoz. Ami ezt a részt illeti a holnapi naplóba talán ezt bele kellene venni, és ki kellene a jegyzőkönyvet is egészíteni azzal, hogy mit, milyen magyarázatot adtam, szerettem volna azon az ülésen részt venni, de sajnos erre képtelen voltam. Köszönöm. Jó, azt hiszem, hogy hát hasznos volt ez a vita. Még egy hozzászólás, Léne úr. Nagyon röviden. Azt hiszem, hogy egy jegyzőkönyv helyes úgy, ahogy van. Ez nem a jelenlétet igazolja, hanem azt, hogy valaki aláírta a listát, és erre került sor, pontosan ezt igazolja a jegyzőkönyv. Nem a valódi jelenlétet igazolja, hanem azt, hogy valaki a jelenléti évre felírta a nevét. Juristen sind dafür alles. Na hát, a jogászok mindig találnak valami jó interpretációt, ami hasznos lehet. Nos, Fogenhuber úr, Léne úr és Onesta úr eh, javaslatára és hozzászólásának meghallgatásával úgy javasl- azt javaslom, hogy ne módosítsuk a jegyzőkönyvet, és ne kezdjünk el vitázni arról, hogy ki hány percig maradjon itt, marad a jegyzőkönyv, úgy ahogy van, lezárom az ülést. És most mindenki elmehet.